Folytatjuk az ülést. A tegnapi elfogadott szövegeket körbeadtuk. Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek megjegyzése? Ha nincs, akkor jóvá hagytuk a jegyzőkönyveket. Most pedig rátérünk az első napirendi pontunkra femur jelentése a európai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás. Vele Hajer úr is itt van az Európai Beruházási Bank elnöke, és Mástra Jánész úr is itt van, aki legelőször fog most szólni hozzánk a ciprusi elnökség nevében. De először Ferm úr kapja meg a szót. Tack ordförande kollegor! den här titeln om investeringar i... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ez a transeurópai finanszírozási cím nagyon érdekes, de igazából ez a projektközményekről szól, talán ez nem tűnik ki a címből. Nem arról van szó, hogy most a befektetéseket kell támogatni, hanem arról is szó van a válság kapcsán, hogy hosszú, táv- hosszú távon nézzük meg a munkahelyteremtés és a növekedés lehetőségét, minden mellett azonban növelni kell azokat a befektetéseket, amelyek pontosan ezt akarják elérni, mind magán, mind pedig állami szempontból. Az Európai Unióban nagyon fontos az, hogy különböző részeket egyesítsük, és kihasználjuk a lehetőségeket, hiszen 500 millió állampolgár él a belső piacon, és ezért stratégiai befektetésekre van szükség a közlekedés, a modern infrastruktúra, az energia, a digitális terület érdekében is. Nagyon fontos ez, hogy el akarjuk érni azt, hogy mindenki számára intelligens felelést érjünk el. A gazdasági válság nem csak a banki pénzügyi világ összeomlását eredményezte, ez azt is eredményezte, hogy látnunk kell azt, hogy nem volt megfelelő befektetés európai szinten, és a befektetési szint nagyon fontos, energia, a telekommunikáció területén nagyon fontos ez. Az Európai Bizottság szerint 1,5 trillió euróról beszélünk, ez óriási mennyiségű pénz, és erről ezt nem tudja az EU előteremteni, és ezért van szükség a magánszektor részvételére, de a helyi, nemzeti, regionális szervezetekre is szükség van. Nagyon szigorú megszorító intézkedésekkel a közigazgatásban, illetve azzal, hogy a bankoktól származó támogatás elapadásával új módszerekre van szükség. Egyik ilyen megoldás lehetne az az, hogyha innovatív befektetési eszközöket alkalmazunk, a költségvetési támogatás is több tőkét generálhat. A projektkönyvekkel kapcsolatos javaslat ez azt jelenti, hogy lenne egy EBB hitel, amit támogatna az EU, és ezáltal és a projekt kötvények sokkal vonzóbbak lennének a magáncégek számára. Növelhetjük ezen kötvények hitelbesorolását, ez azt jelenteni, hogy ez nagyon érdekes lehetne például akkor, hogyha nyugdíjlapokba kívánnának befektetni. De mi most magán projektkötvényekről beszélünk, nem közkötvényekről beszélünk, nem EU kötvényekről beszélünk. A, köt, a Költségvetési Szabizottság támogatja azt, hogy foglalkozzunk azzal, hogy újra el lehessen különíteni 230 millió eurót 2012-13 számára. Ez nem sok pénz, viszont ezzel már 15-ször több pénzt lehetne generálni, és ekkor lesz érdekes ez a dolog. Az EU részéről 230 milliót garantálunk, Hogyha minden jól megy, akkor a, a költségek nullát fognak elérni. A projekt kötvények csak egy részét jelentik ennek az egész történetnek, és ezért kell ezt elemeznünk. Én reménykedek abban, hogy képesek leszünk ezt továbbfejleszteni úgy, ahogy az Európai Bizottság elnöke Barózó úr is eh, eltervezte, illetve ahogy a G20, illetve a az Európai Tanács ülése is eltervezte ezt az elmúlt hetekben. De azonban hangsúlyozni kell a többi elképzelést is, meg kell vizsgálni az elemzéseket, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy lehetne-e még javítani ezt a javaslatot, hogyan lehetne újfajta befektetési formákat elérni, hogyan lehetne a KKV-k projektjét vonni a projektkötvény portfólióba, hogyan lehetne egy még jobb ilyen piacot elérni Európában. Ezen kívül az úgynevezett Delors bondok, kötvényekre is koncentrálni kell. Úgy gondolom, hogy erre is koncentrálni kell. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki megadásokat próbált felkínálni a Költségvetési Szabizottság kollégáinak, főként az árnyék jelentéstevőknek, az Európai Bizottság kollégáinak, a Befektetési Banknak, és nem utolsó a Dán elnökségnek. Remélhetőleg a ciprusi elnökség is előbbre viszi majd ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, Mavroyanis úr következik a tanács részéről. Mr. President, honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek! Köszönöm azt a lehetőséget, hogy részt vehetek a vitában, és várom a holnapi szavazást ebben a témában. Nagyon ösztönző az, hogy a projekt kötvények kezdeményezésének kísérleti fázisa, fázisára vonatkozó javaslat lezárult sikerrel, és ebben a tekintetben örömmel statuálom, hogy az Európai Tanács a múlt heti következtetéseibe ezt teljes mértékben bevette. A beruházás, illetve az infrastruktúra ösztönzése nagyon fontos a munkahelyteremtés, illetve a növekedés támogatása szempontjából. A nemzeti költségvetéseket költségvetések terheltek, és ilyen időszakban nagyon fontos, hogy új módját megtaláljuk a növekedés fellendítésének. A finanszírozáshoz való hozzáférés egyre nehezebbé vált a pénzügyi válságot követően. A jelenlegi kihívást jelentő gazdasági környezetben meg kell győződnünk arról, hogy a közlekedés, az energia, illetve az információs technikai területén a beruházások megmaradnak, fenntarthatóak. A projektkötvények kezdeményezés pontosan ezt szolgálja, a magántőke által finanszírozott, illetve prioritás projektekre összpontosítanak. Az Európai Uniós hozzájárulás segít a nagy, nagyobb beruházások fenntartásában, a többszörös hatást kell megvalósítanunk, és a költségvetési folyamatokat megfelelően hatékony formában kell foganatosítanunk. Az ilyen pénzügyi eszközök mértékét tovább lehet majd fejleszteni a jövőben. A parlament rendelettel kapcsolatos megállapodást tehát különösen üdvözlöm, hiszen ez különböző olyan elemmel foglalkozik, amely fontos a tanács számára, ide tartozik az, hogy a kezdeményezést minél hamarabb elindítsuk. Ezen kívül megfelelő beszámoltatást irányoz elő az első kritikus fázisban, illetve egy független értékelést a kísérleti projekt végén, azért, hogy megnézzük az eszköz hatékonyságát, illetve hatását. Az aggályokat osztotta az Európai Parlament, és ez segített abban, hogy gyorsan előre lépjünk ebben a munkafolyamatban, és ezért köszönettel tartozom a Dán elnökségnek, hiszen nagyon hatékonyan vezették a tárgyalásokat. Köszönettel tartozom azonban a parlamentnek is, illetve a bizottságnak is, hiszen nyitottan álltak a megállapodás előtt, és ezt gyorsan megpróbálták lezárni. Garant Fölnek és köszönettel tartozom, hiszen kiválóan kezelte ezt a nagyon fontos dokumentumot, konstruktívan járult hozzá a tárgyalásokhoz. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek, az intelligens, fenntartható és inkluzív befogadó növekedést előre kell mozdítanunk az Európa, Európában, és ehhez különböző eszközökre van szükség. Ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlamenttel és a bizottsággal kapcsolatos közös munkánkkal a projektkötvények kezdeményezés sikerre vittük. Ez egy nagyon fontos hozzájárulás a beruházás és az infrastruktúra támogatásához. Ezáltal támogatni fogja a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Ezt pedig mindannyian üdvözölni fogjuk. Ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you, I... Köszönöm szépen. És most a biztos úrnak adom meg a szót, öné a szó, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani az előadónak illetve a társelőadóknak, Langen úrnak és Kanciano úrnak, és az árnyék előadóknak is, ezért a nagyon tartalmas jelentésért, és a sok konstruktív javaslatért, amelyet tartalmaz a jelentés. Szeretnék továbbá köszönetet mondani az Európai Beruházási Banknak és Hoyer elnök úrnak a kezdeményezés előkészítésében tanúsított kiváló együttműködésért. Először is szeretném a projekt kötvény kezdeményezést a programunkkal kapcsolatos kontextusba helyezni. Az EIB és a bizottság a projektkötvények első szakaszának elindításakor, illetve bizonyos strukturális alapok elkülönítésekor, amik a kis és középvállalatokat támogatják, illetve a fiatal munkanélkülieket ezek a fontos kezdeményezéseket most elkezdjük végre végrehajtani. Nagyon örülök, hogy a kezdeményezések, amelyeket a bizottság már hosszú ideje támogat, most valóságá válnak. Ez nagyon szükséges, mivel az Európai Unió, különösen az eurózóna nagyon fontos keresztúthoz érkezett, nem csak az adósságválság kapcsán 13 éves történeteit írja most az eurozóna, és a válságnak hosszú távú elemei is vannak, strukturális és rendszer alapú összetevői, és nagyon fontos, hogy a rövid távú áldozatokat vállaljuk a hosszú távú célok érdekében. Mindkét fronton most tovább lépünk, és ezek meggyőző tovább lépések, előrelépések. A múlt héten az Eurózóna csúcs találkozója olyan megállapodást kötött, amely megtöri az ördögi kört a banki alulfinanszírozás és az államadóságok alkotta ördögi kört. A mechanizmust kialakítottuk, az új európai stabilitási mechanizmus pedig közvetlen tőkésítést biztosít a bankoknak anélkül, hogy tovább terhelné a tagállamok költségvetését, amelyek már egyébként is nagy piaci nyomás alatt vannak. A bizottság dolgozik eh, az egységes banki felügyeleti mechanizmus kialakításán a központi bankkal együttműködve, és ez alapvető eleme a jövőben a banki uniónak, amelyet Európa most indít el útján, és ebben is eh, számítunk az a parlament támogatására. Elnök úr, képviselők, urak és hölgyek, múlt októberben a bizottság úgy terjesztette elő az euró, illetve a projekt kötvénye kezdeményezést, mely hatásos módja a privát szféra bevonásának a beruházásokba, és demonstrálni tudjuk az állampolgárok és a piacok számára, hogy mindez működik. A bizottság ezért egy kísérleti szakaszt is előirányzott, és most ez a javaslat áll önök előtt, és arra kérem önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot, hogy ezzel támogassák az európai gazdaság magára találását, illetve a foglalkoztatás és a gazdaságok bővítését. Köszönöm szépen, most Hajer úr következik, Hoyer úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagy örömmel veszek ma részt ezen a vitán amely a projektkötvényekről szól. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak az Európai Parlamentnek, amiért támogatta ezt a javaslatot, és szeretnék Gerant Fermnek és köszönetet mondani, amiért ennyire pragmatikus hozzáállást tanostott. Mindannyian tudják bizonyára, hogy óriási befektetési igények vannak Európában az elkövetkező években, tehát a projektkötvények tesztfázisa nem lehet elég korai. Szembe kell néznünk azzal, hogy sürgős szükség van arra, hogy újraindítsuk gazdaságainkat, hogy növeljük a foglalkoztatást, a növekedést, és hogy megőrizzük Európa szerepét a világban. A projektkötvények kezdeményezése egy elem a sok többi között, ami eszköztárunkban. Szeretnénk még több pénzt generálni a magánpiacon. Nincs alternatívája ennek, ez nem egy alternatíva, ez csak egy kiegészítés az eszköztárunknak. Az elmúlt héten a vezetők egy új növekedési paktumban állapodtak meg, a hosszú távú elképzelések fontos részét képezik ennek a tervnek. A projektkötvények javaslata nem helyez plusz terhet az államadóságra, a nemzeti költségvetésekre. Pont ellenkezőleg a már meglévő programokból átirányítjuk a költségvetés egy kis részét, illetve beruházási bank hitelét alkalmazzuk. Ezzel a két eszközzel megpróbáljuk lehetővé tenni a befektetők számára, hogy fontos befektetéseket támogassanak Európa szerte. Ez egy többszörös hatást jelenthet, és ez szignifikáns lehet, jelenthet. 230 milliót ad az EU költségvetése, és ezzel összességében 4,4 milliárdot tudunk elérni. Ez nagyon fontos a válság idején. Nagyon fontosan meg kell vizsgálni az EU garancia, illetve az EBB hitel lehetőséget és ez azt jelenti, hogy jól használjuk ki a költségvetést Európában. Ez szinergiát teremthet az Európai Beruházási Bank, az Európai Bizottság között, és köszönöm szépen Rén úrnak a kettőn együttműködést. Mivel az EBB általában három piléren dolgozik, a kölcsön a folyósításán, illetve a tanácsadáson többek között, remélhetőleg ez is így sikeres lesz. A tapasztalataink építve az EBB különböző projekteket hat, határozott meg, illetve azonosított. Az egyik projekt a leg előadottabb ilyen projekt lesz, és ez egyértelmű célokat fog megfogalmazni, ahol a kis közpénz viszonylag nagy mennyiségű pénzt tud majd generálni. Hosszú távon kívánjuk finanszírozni Európában az infrastruktúrákat ezekkel a tervekkel, a befektetés az energiahálózatokba, az energiabiztonság létrehozása, nagyon fontos ahhoz, hogy az EU 2020 stratégia sikeres lehessen, és hosszú távon növekedés indulhasson be. Remélem, hogy a projektkötvények növelik majd a magán befektetők további eltökéltséget annak irányába, hogy finanszírozzák mindezeket. Köszönöm. Mr. Langen. Langen úr következik. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. A az ITRE szakbizottság álláspontját képviselem most. 28 módosítóról döntöttünk egyhangulag. A Költségvetési Szabadság ezeket nagy részt átvette, tehát ez a jelentésbe is bekerült. Nagyon fontos számunkra az, hogy legyen egyfajta jelentési kötelezettség, legyen egyfajta e, vizsgálati fázis, és az EBB-nek egyértelmű felelősséget kell vállalnia, beleértve ebbe a szakmai, ezt a szakértelmet is. Azt szeretnénk, hogyha mobilizálhatnánk a nagy infrastruktúrák számára a magántőkét, hogy például az energiahálózatok számára, ezért azt kérném, hogyha lejár majd a próba fázis, akkor ne hagyja az EBB azt, hogy más gyakoroljanak rá. Nem lehet az, hogy a kísérleti fázisban csak egyszerű projekteket folytatnak le, és ugyanezt a modellt majd alkalmazzák a nagy projektekre is, és így már igazából beprogramozzák a kudarcot. Tehát jó lenne, hogyha a szakértelemet figyelembe vennék, jól választanának ki, mert mi támogatjuk az ITRE részéről a projektkötvényeket, hiszen így nagyon jól lehet mobilizálni a magántőkét. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Kancsán úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Teljes mértékben támogatom uh, ezt a kísérleti szakaszt, vagyis hogy a projekt kötvényeknek uh, kísérleti szakasza induljon. Az az elképzelés, hogy az Európai Unió erőforrásait felhasználjuk erre a célra, illetve megközelítésünk alapja a beruházási bank legyen, ezek alapvető jelentőségűek jelen pillanatban. A 213 milliós költségvetés a kísérleti szakaszra meglehetősen szűkösnek tűnik, különösen ahogy megoszlik a szállítás és a távközlés között. Nagyon fontos volna, hogy meglegyen a bátorságunk arra, hogy az Európai Unión belülről induljon el a gazdasági fellendülés, és a motorjai lehessünk ennek megfelelő erőforrásokat biztosítva a projektkötvények létrehozása számára, akár PPP-ken, vagy közvetlen tőkebefektetésen keresztül. Most a gazdaság helyrehozásáról beszélünk, a jövőről beszélünk, és nem a múltról. Ez az egyetlen megoldás arra, hogy munkahelyeket teremtsünk, és versenyképessé tegyük megint Európát. Riké úr, két percben. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Először is üdvözlöm Görön fel munkáját, egy nagyon produktív anyagot készített, és munkájának köszönhetően, illetve a Dán tanácsa való együttműködés, a ciprusi tanácsa való együttműködés eredményeképpen nyáron ez bevezetésre is kerül. Ezt támogatni kell, hiszen egy nagyon intelligens forrásfelhasználásról van szó, illetve sikerül más beruházásokat támogatni. A költségvetési stabilitási politikát támogatni kell, a, a és a projekt kötvények pontosan a munkahajtert teremtés, az infrastruktúra, az energia területén hoznak előrelépést. A szöveg jól javítja a bizottság javaslatát, pontosítja az eszközt, megerősíti az ellenőrzést, illetve a szabályozás kereteit is megváltoztatja, lehetőséget nyílt nyújt arra, hogy a kamatokat fel lehessen, ismét fel lehessen használni, és a projektkötvényekkel így jobb finanszírozás irányításra nyílik lehetőség a közlekedés területén is. Tisztelt elnök úr! Egy vegyes gazdasági finanszírozást látunk, Európának a szakértelemre kell támaszkodnia, és egy valós piacot hozhatunk létre a szolgáltatások az eszközök területén a többéves pénzügyi keretben, például a Connecting Europe Facility felhasználásával. Elnök, köszönöm szépen, Arias Sanders képviselő következik. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából az európai állampolgárok többet várnak az Európai Uniótól, nem csak rossz híreket, ezért most gratulálnom kell a bizottságnak, illetve az előadónak, hiszen mindannyiunkat egy megállapodásra késztetett minden intézményt, a bizottságot, a tanácsot, a parlamentet, illetve az Európai Befektetési Bankot, amely úgy látszik most részt vesz ebben a megállapodásban, és a szűkös állami forrásokat, illetve EU forrásokat összeköti a privát megtakarításokkal és forrásokkal, különösen a mobilitás és így szolgáltatások területén és valóságá válik az áruk és a személyek szabad mozgása. Ezek innovatív, intelligens infrastruktúrák, a jövőre tekintenek, amelyek összekötnek minket, illetve Európát a világ többi részével. Különösen azért fontosak ezek, mert munkahelyeket teremtenek, és nagyon nagy szükség van az ilyen intelligens eszközökre, hogy Európa pontosan ebben a pillanatban tovább lépessen a fejlődés útján, illetve a versenyképesség irányában, akár a műszaki tudományok területén, a közmunkák területén, távközlés és kommunikáció területén előrelépéseket tegyünk, ezért üdvözöljük ezt a javaslatot, a rendelet javaslatos, és reméljük, hogy a bizottság is a legjobb eredményeket mutatja majd fel a jövőben arra is jó ez az eszköz, hogy ez a parlament és az állampolgárok jobban bevonódjanak ebbe a projektbe, és én, mint előadó, a Connecting Europe eszközzel kapcsolatosan azt mondom, hogy üdvözlendő ez az előrelépés az infrastruktúrák területén, az intelligens infrastruktúrák Európája felé. Köszönöm. Tak, Herr Formann. På vegne af Jensen asszony, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az ALDE frakció nevében szeretném elmondani azt, hogy támogatjuk ezt a javaslatot, örülünk annak, hogy ez végre beindult, viszonylag gyorsan beindult ez, és mindenképpen eh, köszönjük Fem úrnak is, amit ennyire támogatta ezt a projektet. Dániában a projektkötvények gondolata már ismert. Nálunk a nagy hidakat is így finanszíroztuk, a Svédországba vezető hidat is így finanszíroztuk. Ez a vállalkozás, egy, egy vállalkozás fizette ezt a hidet, és ezután pedig később az úthasználati díjból finanszírozták ezt. Infrastruktúra intézkedésnek tehát erre lehetőség van, és már többször elhangzott az, hogy nagyon sok ideig tart az majd, amíg az államkasszák úgy feltöltődnek, hogy az államok egyáltalán majd képes lesznek arra, hogy támogassák a, az infrastruktúra befektetéseket is. Az USA-ban is van ilyen fajta kötvény, és a magánszektorban pedig azt mondják, hogy az ilyen fajta eszközökkel tíz éven belül be tudnak indítani egy piacot. Tehát reménykedünk abban, hogy Európában is igazából ez önjáró lesz majd, és nem lesz már szükség arra, hogy az EU költségvetésből ezt támogassuk. Viszont a kezdetben muszáj támogatnunk ezt, az EBB-vel is együtt tudunk működni annak érdekében, hogy a nyugdíj alapoknak, a befektetési társaságoknak, illetve a biztosítási társaságoknak legyen bizalma ezen kötvény irányába. Erre szükség van ahhoz, hogy be tudjuk ezt indítani. Utána pedig ezekkel a kötvényekkel tapasztalatokat kell gyűjtenünk, ezeket összegeznünk kell, annak érdekében, hogy sokkal többet tudjunk befektetni az ilyenfajta kötvényekbe. Um. Hans-Peter Martin has uh, raised blue card. Köszönöm szépen, egy kékkártyás uh, jelentkezést látok. Martin úr felteti a kérdést. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Jensen asszony, ön beszélt a dániai tapasztalatról. A projektkötvények esetében lehetne gondok, azonban a garancia vállalással. Nem aggódik-e amiatt, hogy először is szükség van egyfajta garanciára, egy biztosítékra, hogy emiatt végső soron majd megkerülve a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 a nyugdíjbiztosítóknak meg kell nézniük, hogy kellő garanciával rendelkeznek-e a beruházók, illetve a jövőbeli, jövő nyugdíjasai számára. Természetesen most ez problémát okoz, még akkor is, hogy az államkötvények nem annyira biztosak, majd egy piacot kell létrehozni méghozzá magas garanciával, és meg kell felelnünk a beruházók a hosszú távú igényeinek, hiszen ők fogják kifizetni majd ezeket a nyugdíjakat, be kell ruháznunk a társadalomba számomra is, és Mártin úr számára is, hiszen nekünk is szükségünk lesz majd egy működő nyugdíjra. Köszönöm, 30 másodperc van a válaszra, és 30 másodperc a kérdése is. Durand asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban sokan elmondták már, hogy az európai finanszírozás állapota olyan, hogy mindenképpen szükség van európai szinten a beruházás fellendítésére a különböző hálózatok területén. A projektkötvényeket támogatnunk kell, azért, mert ezek érdekesek, ezek segíthetnek. Kísérleti fázasról van szó, és pontosan ezért közösen meg kell határoznunk a kritériumokat, amelyek alapján ezt majd értékelni fogjuk. Két elemre szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik a projekt kiválasztása, és egyrészt igen, igaz, hosszú távú fenntartható kritériumokra van szükség már a kiválasztás területén, hiszen nem minden közlekedési struktúra hoz előnyt az Európai Unió számára, oda kell figyelni az ökológiai kérdésekre is, tehát oda kell figyelni a minőségre. A második kérdés pedig a kockázat. Természetesen van egy pénzügyi kockázat, ezt megpróbáljuk visszaszorítani, minimalizálni, de létezik, és ebben a szempontban, szempontból nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan lehet maximálisan limitálni ezt a kockázatot, és természetesen mindemellett a magánbefektetők számára a jövedelmet biztosítani. Tehát fontos, hogy ezt a projektet elindítsuk, de nagyon fontos, hogy megfelelő kritériumokat állítsunk fel, amelyek alapján értékelni fogjuk ezt a projektet, amely rendkívül fontos, viszont nagyon nagy figyelmet igényel most az elején. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az előadó javaslatait, különösen az olyan beruházások esetében, amelyek segítik majd újra indítani az európai gazdaságot, de ez olyan beruházás legyen befektetés, ami valós értéket teremt kutatás és fejlesztés, szélesávú internetkapcsolat, kapcsolat, ezek azok a területek, ahol európai értékek képződnek. Korábban sok kérdőjelt vetettek fel az infrastruktúra beruházások. Szó van a finanszírozásról is az jelentésben, mivel ez kísérleti szakasz, ezért korlátozott az időszaka is, és az időszak végén független elemzésekre kerül majd sor. Az is nagyon lényeges, hogy ez az elemzés olyasmi legyen, amit komolyan vesznek, hiszen itt nem csak automatikus bélyegzésről van szó, hanem a kulcsfontosságú tényező az legyen, hogy megvédjük az európai adófizetők érdekeit. Köszönöm szépen. Köszönöm, Iná úr. Tisztelt elnök úr! Fontos az infrastruktúra felem, fellendítése a közlekedés, illetve a digitális környezet területén. Nagyon fontos az, hogy ezt az infrastruktúrát megfelelően támogassuk, gondolok itt a nagy szolgáltatókra, a közlekedés és a többi hálózat területén. Fontos a biztosítani a megtérülést, oda kell figyelni a versenyhelyzetre is, és nem szabad az egyenlőtlenséget hagyni, a versenytorzulást és a túlságosan magas árakat. Tehát nagyon fontos az, hogy ne üresen járkáljanak a teherautók Európa útjain, hiszen ezek is mind pluszköltségeket jelentenek. Hogyha Európa a 21. századba akar belépni, és nem visszatérni a 19. századba, akkor együtt kell mondani, egy, egy igent kell mondani az együttműködésre, az egymás munkájának kiegészítésére, és nagyon fontos az, hogy megfelelően járjunk el, a saját részemre egy, van egy innovatív megoldásom, amely egyrészt az európai állampolgárok érdekeit szolgálna, ez pedig az Európai Központi Bank közvetlen finanszírozása, és így a, meg kell győződnünk arról, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetet megállítjuk, nem hagyjuk, hogy megölje az európai gazdaságot. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én ezt a javaslatot pozitívnak tartom. Ezek jók ezek a projekt kötvények ahhoz, hogy még jobban ki lehessen építeni az infrastruktúrát Európában. Európában. A 230 millió euró viszonylag kevésnek tűnik, viszont ez egy kezdeti kísérleti időszak, és úgy gondolom, hogy összességében jó az a kompromisszum, amit elértünk. Maximálisan mintegy 12 projektet lehet finanszírozni, de szerintem ez egy jó eszköz ö, lehet. Szükség van arra is, hogy a telekom hálózatokat, energiahálózatokat, közlekedési hálózatokat modernizáljuk Európában. Szerint örülök annak, hogy új kezdeményezés történt ezen projekttel kapcsolatban. Remélem, hogy később is megfelelő módon értékelik ezt majd. Nem lehet az, hogy közpénzeket befektessünk veszélyes ügyekbe, eh, amelyek bizonytalanságot eredményezhetnek. Szóza Wagner úr következik. Kedves kollégák, mindannyian a bankokra figyelünk, és sokszor azt kell mondanom, hogy ezek eh, eh, nagyon fontos szerepet kapnak a jelenlegi E, piac életében, de nem csak vérkeringése van szükség, hanem e, ízületekre és e, csontrendszerre is, és pontosan ezt alkotják az infrastruktúrák és a közlekedési hálózatok és az energiahálózatok. Ezért nagyon fontos, hogy mobilizáljuk a magán finanszírozást összekötve az állami közfinanszírozással, és ezt mozítják elő az európai intézmények ezúttal, pontosan ebből a célból. Úgyhogy gratulálok az előadóknak munkájukért, és a bizottságnak is azért, hogy elindította ezeket a projekteket. Köszönöm. Thank you. Mr. Gariga Poledo. Gariga Poledo úr. Köszönöm, elnök úr, képviselőtársak, biztos úr nem csak a szocialisták nevében beszélek a költségvetési szóvivőként, hanem nagyon fontosnak tartom, hogy jó példáról beszélhetünk a mai napon, hiszen költségvetési megszorítások idejét érjük. Az ilyen finanszírozási eszközök, újszerű eszközök alkalmazása nagyon lényeges. A bizottság, a Sure Bizottság is dolgozott ezen az elmúlt évben az Európai Parlamentben, hogy be tudjuk vezetni ezeket az új finanszírozási eszközöket, és ellensúlyozzuk eh, a hagyományos költségvetési források szűkösségét. Az energia, az távközlés, a közlekedés infrastruktúráit finanszírozni kell, hisz, és az 1,5 milliárd euró 2010 és 20 között, ez egy nagyon fontos forrás, nagyon nehéz most privát befektetőt találni infrastruktúrális projektekre, hiszen ezeket nagyon nehéz rövid távon megtérül, megtérülni, és ezért nagyon fontos ez az eszköz. Az Európai Tanács a jövőre nézve a projekt kötvények felhasználására és a Connective, Connecting Europe eh, eszközzel összekapcsolására, erről tárgyal most, és eh, nagyon lényeges, hogy eh, megfelelő közösségi hozzáadott értéke legyen ezeknek a projekteknek. A módosítókat elfogadta már az Interbizottság, és ezért nagyon fontos, hogy első olvasatban elfogadásra kerüljön ez a tervezet. Ami az értékelést illeti, nagyon fontos, hogy a parlamentben eh, megköveteljük, hogy a bizottság 2013-ban eh, köztes időközi jelentést eh, adjon, nyújtson be a projektkötvények működéséről, hogy javítani tudjuk ezt a folyamatot a második évre vonatkozóan. Köszönöm szépen, Kárávé úr! Cikül. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Azzal szeretném kezdeni, hogy mindenkinek, aki részt vett, részt vett ennek a dosszénak a kezelésében, annak köszönetet mondok. Nem volt könnyű ez, mikor bejelentették ezt a projektkötvényt. Szerintem támogatni kell ezt, mert jó kísérlet ez arra, hogy több magán eszközt tudjunk bevonni a gazdaságba, és ezeket igazi befektetési projektekre használjuk, és ezek közvetlenül hozzájárulhatnak ahhoz, hogy beinduljon a gazdasági növekedés. Egy kicsit attól tartok, hogy ez a hogy egy mixre van szükség például a transzeurópai hálózatok finanszírozásában a közlekedés területén. 230 millió eurót szabadítottunk fel, ezzel két-három projektet lehet eh, finanszírozni, ez jó, de hogy egy példát is mondjak, hogyha például a eh, tentéből indulunk ki, ehhez 500 milliárdra lenne szükség ahhoz, hogy ezt tényleg meg tudjuk valósítani. Az is fontos, hogy nem lehet eh, ürügy, ez innovatív eszköz arra, hogy ne legyen semmilyen fajta hitel, tehát ezek mellett hitelre is van szükség, például a SZEF számára, de mm, csak azt szeretném végezetül mondani, hogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Velen asszony, köszönöm Elnök úr, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy a növegetés az egyik legfontosabb dolog, amit mindig is támogattuk. Nagyon fontos szerepet kapott ebben a vitában, de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a növekedést a piacok és nem pedig az intézmények hozzák létre. Hogyha növekedést akarunk, akkor a piacot kell támogatnunk. Ha fel akarjuk gyorsítani az infrastruktúra fejlesztést, és növelni akarjuk a versenyképességet, akkor a szűkös költségvetéseinket kell hosszú távú beruházásokra fordítani. Az új mechanizmusok, mint a Connecting Europe eszköz, elsősorban ilyen pénzügyi eszközökre kell, hogy támog, támaszkodjanak az energia és infrastruktúra fejlődés keretében, stabil, átlátható keretekben, amelyek nem torzítják a piacot, és inkább vonzák a magánbefektetőket, nem pedig kiszorítják őket azzal, hogy egyenlőtlen versenyt teremtenek a köz és a magánfinanszírozás között szükség van a projektkötvényekre, és ezeket a kísérleti időszakban javítani is kell, de az is fontos, hogy az intézmények támogatják a valódi értekelteket, a bankokat és az intézményes befektetőket, és egy új eszköz osztály jöjjön létre, és ez fog hozzájárulni a piacok fejlődéséhez és terjeszkedéséhez. Nagyon fontos, hogy a közfinanszírozás minden egy euróját meg tudjuk sokszorozni a magánfinanszírozásból. Köszönöm szépen. Köszönöm, Tunez úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt Hajer úr, úgy gondolom, hogy ebben a kísérleti fázisban fontosak a környezetvédelmi kritériumok is, hiszen olyan infrastruktúrákat szeretnénk, amelyek közelebb visznek bennünket az energia céljainkhoz, illetve a klíma céljainkhoz. Van egy olyan gyenge pont, amit én látok, mégpedig az, hogy a megújuló energiaprojekteket nem veszik figyelembe most sem, és a Connecting Europe ö, ö, eszköz kapcsán, és nem veszik ezt teljes mértékben figyelembe. Nem igazán látom azt, hogy a kísérleti fázis hogyan fog majd később folytatódni. A Dán Dong, amely egy energia cég, egy nagy szélerőművet adott el a Dán nyugdíj alapnak, tehát lehetséges az is, hogy első fázisban a szakértők végeznék el a projekteket, ők becsülnék fel a kockázatokat, és másik, második fázisban újabb befektetők jönnének meg, és új lehetőségek jönnének létre. Úgy gondolom, hogy a parlamentben is, a bizottságban is a következő költségvetésbe be kell terveznünk azt, hogy az európai költségvetésből erre pénzek álljanak rendelkezésre. Köszönöm. Thank you. Mr. Feynman. Köszönöm szépen, Feynman úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Az általunk vitatott jelentés egy új pénzügyi eszközt hoz létre, amely a infrastruktúrális projekteket segíti kötvényekkel. Skeptikus vagyok a kezdeményezést illetően azért, mert a hitelterheket növeli, az államok, illetve a beruházók számára. Jelenleg már túlterheltek ezek a szereplők. Hogyha megkönnyítjük számukra azt, hogy közberuházáshoz jussanak, csak azért, hogy több hitelt hozzanak létre, ez nem a megfelelő irány. Ezen kívül egy módosítóra is szeretnék kitérni, ez pedig kimondja, hogy az új infrastruktúrális problémák kapcsolódnak a éghajlatváltozáshoz. Nos, nem tudom, hogy ez hogy jelenik meg a közlekedés infrastruktúra, infrastruktúra, illetve az éghajlatváltozási probléma nem kapcsolódik egymáshoz. Nem szabad, hogy ez benne maradjon a szövegben. Köszönöm. Mártin úr. Mártin úr. Öné a szó. Igen, köszönöm szépen. Mindig, amikor Turmes úr beszél, akkor az mindig nagyon okosokat mond, és eh, jó lenne az, hogyha amiket mond, annak tényleg több hatása lenne az európai eh, projektre. Persze egy kicsit eh, azt mondanám, hogy csak akkor lehet jó ez az európai projekt kötvény dolog, hogyha E, ez tényleg hosszú távú, ugye és megvan a lehetősége annak, hogy olyan kockázatokat biztosítunk, amelyeket nem tudjuk, nem tudunk kontrollálni. Például Németországban a változtatás szempontjából 3800 kilométerre lesz szükség, de kb. csak 100 kilométer készült még el a vezetékekből. Úgy gondolom, hogy a politikának gondolkodnia kell. Ezzel jó lenne az, hogyha közösten folyosókat hoznánk létre, tehát nem csak úgy, mint a vasútnál, nem, nem, nem csak kombinálnánk a, a nagyon gyors vonatokat, illetve a széles sávot, hanem ehhez jönne még a, a autópálya is, tehát mindenképpen gondolkodnunk ezeken a dolgokat. Mr. Balcsitis. úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, kollégámnak, hiszen óriási erőfeszítést tett ezért az eredményért, illetve a bizottságnak is köszönetet mondok azért, hogy az Európai Parlament javaslatait megfontolta a projekt kötvényre vonatkozó javaslattal kapcsolatosan. Ez nagyon fontos Európa gazdasága szempontjából, nagyon ambiciózusak ezek a célok. Az infrastruktúra projektek fejlesztése szempontjából ez lényeges. Nyilván ezeket a célokat nem tudjuk elérni ebben az időszakban, enélkül az eszköz nélkül az energia rendszereink eh, elavultak, a, a közlekedési rendszerünkből hiányoznak nagyon fontos kapcsolódási pontok, és nem megfelelő az energiaellátásra vonatkozó hálózatunk sem. Ehhez nagyon nagy beruházásokra lesz szükség, eh, ezekhez nem elégségesek a közfinanszírozás forrásai, ezért magánfinanszírozásra is szükség van. Olyan gazdasági környezetben élünk, amely nem vonza jelenleg a magánbefektetéseket. A projekt 230 millió euróra vonatkoznak, milliárd euróra vonatkoznak. Most ez egy viszonylag korlátozott összeg, de elindíthatnak egy pozitív fejlődést a piacon. Ezért üdvözlendő ez a kezdeményezés, és ez hozzá fog járulni nagyon fontos infrastruktúra projektek végrehajtásához Európában, különösen az elszigetelt térségekben lényeges ez. Ezek nélkül az európai piac nem működhet teljes mértékben. Köszönöm szépen. Mennel asszony? Ah, nem, először a Becker úr következik, mondja az elnök. Ik allemaal weten dat eh, onze Europese transport... Tudjuk, hogy az európai közlekedési útjaink nincsenek még kész, a transzeurópai hálózatokba be kell fektetni, és azok a projektkötvények, amelyekről beszélünk, azok nagyon fontos elemét képezik a finanszírozásnak. A tagállamokban egyre nehezebb most már finanszírozni az infrastruktúrát. Tudjuk azt is, hogy nagyon sok hogy nyugvó tőke van amit lehetne mobilizálni a valós gazdaságban, és a projektkötvények hozzájárulnak ahhoz, hogy ezzel, ezzel a tőkével jó projekteket lehessen finanszírozni. 230 milliót e, bocsátunk rendelkezésre, ez a kezdet, ezeket kis projektekre lehet használni, viszont meg kell vizsgálnunk a technikai jellegű kérdéseket is, amelyek fennállnak még a, a, eh, a, a hitelminősítőknél, ezeket is meg kell vizsgálni és a frakció mindenképpen támogatja teljes mértékben ezt a javaslatot. Akkor most jön Manner asszony. Arvoisa komission jäsen, niin kuin täällä on usean kertaa... Biztos úr, nagyon gyakran beszéltünk arról, milyen fontos az, hogy Európában jó infrastruktúrába fektessünk be. Rendkívül fontos ez a gazdasági siker szempontjából is. Nagyon fontos az, hogy a jövőben több eszközt folyósítsunk az ilyen fajta befektetésekre. Ennek egyik eleme az lehetne, hogyha a regionális alapok eszközeit ki tudnánk használni itt. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is lehetnének infrastruktúra törekvéseink. A teljes képet kell látnunk, hiszen itt csak Közép-Európáról van szó, de Európa többi részét is figyelme kell vennünk. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Először is Angelini úr. Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A projektkötvények elindítása egy olyan első lépés, amely nagyon lényeges a növekedés serkentésében kísérleti projektről van szó, és itt nyilván túlzottan is óvatosak vagyunk a megközelítésünkben, mind a finanszírozás mértéke tekintetében 27 tagállamról beszélünk, és kevesebb, mint 5 milliárd euróról, de ez lehetőséget ad arra, hogy a magántőkét is bevonjuk az infrastruktúra projektek finanszírozásába, ezzel is versenyképesebbé téve az európai gazdaságot és foglalkoztatást növelve. Úgy gondolom, hogy ez dicséretes megközelítés, és nyilván érdekelni kell majd a kiválasztott projektek előrehaladását, de az első kísérleti szakasz után még ambiciózusabb projekteket is meg kell majd vizsgálnunk, amelyek segítségével valódi eredményeket érhetünk el. Köszönöm. Grazie, Presidente. Kofferáti úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma reggel meghallgattuk a ciprusi elnököt, aki bizalmának adott hangot, bízik a közlekedési hálózatokban, illetve az energiahálózatokban, ehhez azonban jelentős mértékű forrásokra van szükség, hiszen a jelenlegi források nem kielégítő mértékűek. Fejleszteni kell ezeket a hálózatokat, ezzel növekedést hozhatunk létre, de emellett beruházási lehetőségeket is nyitunk. Ezért munkahelyeket is teremthetünk ennek segítségével, illetve fenntarthatóbb növekedést hozhatunk létre. Ehhez forrásokra van szükség, Természetesen a magánszféra nem fog csatlakozni ehhez az erőfeszítéshez, ha csak nem látják ugyanezt az erőfeszítést a tagállamok részéről. Most lehetőségünk nyílik arra, hogy a fejlesztési politikához mi is hozzájáruljunk. Dziękuję úr, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Fenn kollégának szeretnék gratulálni a nagyon érdekes jelentéséhez, csak támogatni tudom azt, hogy multimodális folyosókra van szükség ahhoz, hogy beinduljon a gazdasági ö, fejlődés. Túlságosan magasak a befektetési költségek az energiainfrastruktúra területén, és ezért a magán cégek bevonására is szükség van. Ezért a projekt kötvények kérdése nagyon érdekes, és ehhez még nagyobb ezésre van szükség. A kísérleti fázisban több információval rendelkezhetünk, például láthatjuk azt is, hogyan reagál a magánszektor. Végezetül pedig az a remény, abban reménykedem, hogy ezek a befektetések hozzájárulnak ahhoz, hogy az európai régiók közötti szakadék csökkenjen. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy beindítsuk a gazdaságot és hogy erősítsük Európa versenyképességét. Tika, aztán következik. Mr. Chair, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A kísérleti szakasza a projektkötvények bevezetésének el kell, hogy induljon annak érdekében, hogy elő tudjuk készíteni a Connecting Europe eszköz működését, ahogyan ezt mindannyian kívánjuk. Ez a kísérleti szakasz 2012-ben és 2013-ban költségvetési átrendezésekből finanszírozódik majd, tehát más projektekről hozzák át a költségvetési forrásokat. Több mint 200 millió euró származik majd a TNT költségvetéséből, és 10 millió euró a TEN-E költségvetésből. Az Európai Beruházási Bank egy projektlistát fog figyelembe venni, amelyek a bank szerint megfelelőek és könnyen végrehajthatóak. Nagyon fontos, hogy a tagállamok benyújtsák ezeket a kérelmeket, mégpedig 2013. december 31-éig, és csak a komplex projektek esetében megengedett, hogy 2014. december végéig nyújtsák be ezeket. Elő kell készíteni a források jó felhasználását ebben a tekintetben. Köszönöm. Köszönöm. Páska úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Köszöntöm az Európai Beruházási Bank elnökét is. Kétségtelen, hogy az európai gazdaságnak lendületre van szüksége, egy lökésre, hogy a stagnálás után növekedésnek induljon. Az innovatív finanszírozás az energia ágazatban, az infrastruktúrák tekintetében hozzájárul majd ahhoz, hogy ezeket a projekteket először is végrehajtsák, illetve hogy ezek aztán gazdasági fejlődéshez vezessenek. Az új mechanizmusok kipróbálása a kísérleti szakaszban azt feltételezi, hogy tudatosan járjunk el, és a kezdetektől a bizottság és az Európai Beruházási Bank független szakértőkkel dolgozon egy- együtt, az biztosítandó, hogy a javaslatot megfelelően kidolgozzák, az fenntartható, hatékony, hatásos lesz, és minimális kockázatokat hordoz majd. Ezek új befektetési formák, ezek nem szabad, hogy finanszírozási szükséglet növekedéséhez vezessenek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Baszeszkó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Égetően szükség van arra, hogy ösztönözzük a beruházásokat a közlekedés, energia és információs és kommunikációs technológia infrastruktúrájában. Hiszem, hogy az európai, eh, az Európa 2020-as eh, program és a, a projektkötvények eh, rendkívüli mobilizáló erővel bírnak. Lehetővé válik az, hogy újraindítsuk az európai gazdaságot. A mintaprojekt és a mintaszakasz is nagyon fontos, hiszen ezzel megértik a beruházók a projektkörtvények működését, lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy még azt megelőzően értékeljük az eszközt, mielőtt bevezetnénk. Az e IIB és az EU kapcsán a kötvények csökkentik a, koz, a beruházó kockázatát. Az elmúlt időszakban a több mint 3,8 milliárd dolláros infrastruktúrális támogatást kaptunk. Köszönöm. Hover úrnak adom meg a szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az Európai Parlament képviselőinek, hogy ilyen széles konszenzus támogatás van a e kezdeményezésre vonatkozóan, és a bankunknak is, amely fontos szerepet játszhat a kezdeményezés végrehajtásában ambiciózus projekt lesz ez, és a munkát már most meg kell kezdjük. Szorgalommal és eh, megoldó készséggel kell dolgoznunk, késznek arra, hogy az eredményeket egy objektív teszt keretében értékelés során eh, teszteljük, értékeljük. Viszonylag rövid idő alatt elért eredményeket kell felmérnünk nem akarjuk hiteltelenné tenni, sőt, épp ellenkezőleg sikerre kívánjuk vinni az új eszközt. Ez azt jelenti, hogy nyitott kártyákkal kell játszunk, nagyon pontos, világos kritériumokat meghatározni. Az, a siker, az eszköz sikerének értékeléséhez. Az egyik előnye az Európai Beruházási Banknak az, hogy ez nem pusztán bank, hanem nagyon sok magasan képzett és kiváló banki szakember is dolgozik itt. Munkájukat mély szakértelem, tudás, a tudomány alapos ismerete jellemzi, és nagyon sok esetben pont erre van szükség. Hogyha lojálisak akarunk lenni az elveinkhez, hűek, akkor a benyújtott projekteket kritikusan kell tudnunk elemezni és megértékelni, mind a technológia, mind a műszaki megvalósíthatóság, mind pedig a pénzügyek szempontjából. Ezt próbáljuk garantálni ebben a folyamatban, és ezt követően fogunk Önöknek újra beszámolni. Um, igaza van Thomas eh, van kollégának, amikor azt mondja, hogy a projekt kötvény garancia, és az energiatermelés finanszírozása más formában nem lehet. Ezt én is sajnálom, meg kell majd nézzük, hogy a jövőben a strukturális alapok eszközei, más alapok eszközeit nem lehetek könnyebben átszervezni, ahhoz, hogy gyorsabban cselekedhessünk. Például lehetne bizonyos tevékenységek kapcsán Görögországban is, de az a lehetőség, amelyet a tanács, parlament és bizottság és a bank együttműködése jelenthet, ígéretes. A bank továbbra is aktív marad, és a szélenergia északi eh, balti-tengeri térségében aktív marad. Az utolsó dolog pedig a kockázattal kapcsolatban. Nos, hölgyeim és uraim, természetesen a mintegy 20%-ig fog, próbáljuk biztosítani az adosság eh, garanciáját, nem akarjuk a tőkét egyáltalán kivonni a magánszektor számára piaci prémiumkopakat lehet fizetni, és éppen ezért nagyon fontos ez. A hitel erősítés nem százszázalékos garancia a magánszektor számára, hiszen ez a kockázat az, amely a leginkább a gazdaságilag és pénzügyileg épp projektekkel védhető ki. Éppen ezért a döntéshozatal szempontjából a kötvények kibocsátása kulcsfontosságú. Köszönöm szépen, Rén úr! Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt képviselő! Csak csatlakozni tudok a Hoyer elnök úrhoz, hogy megköszönjem önöket a rendkívül mélyen szántó és konstruktív vitáért. Szeretnék köszönetet mondani önöknek azért is, hogy a Europe 2020-as projekt kötvény kezdeményezést támogatják. Az elképzelés az, hogy a magánbefektetéseket ösztönözzük, közös kockázat ö, megosztással ö, a bizottság és a ö, beruházási bank által. Széles körű infrastruktúrális beruházásokra szeretnénk ezt felhasználni. Fontos, hogy most már a konkrétumokra térjünk, hogyha elfogadják ezt a javaslatot, és a bank bizottsága együttműködési megállapodást kössön és írjon alá minél előbb majd júliusban a tanács is jóvá hagyja. Ami a konkrét projekteket illeti, én úgy értelmeztem, hogy a bank már most is kapott megkereséseket érdeklődésről, egy számos projekt vonatkozásában a közlekedés, az energetika és a kommunikáció teréről. Annak érdekében, hogy hamarosan alá lehessen írni ezeket a projekteket. Nyilván tudjuk, hogy a kísérleti szakasz csak 230 millió euróval rendelkezik, ez pedig azt jelenti, hogy ezt a kísérleti szakaszt arra kell felhasználnunk, hogy sikerüljön több beruházásra szert tenni a befektetések és a növekedés terén. A következő több éves pénzügyi keretben a kommunikáció, a közlekedés, az energia, a biztonság és a zöld növekedés terén. Ez a kísérleti szakasz kell, hogy ki, kitapossa az utat igen jelentős EU költségvetési projektekhez. Ami a projektkötvényeket illeti, az Európát összekötő eszköz vonatkozásában fontos példa ez, hogy hogyan tudunk a növekedésre és a beruházásokra koncentrálni az elkövetkezendő több éves pénzügyi keretben. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az EU tagállamok elkötelezettségei, az EU elkötelezettsége a jelenlegi válság megoldására és a növekedés és a munkahelyek teremtése jelentős. Így is kell, hogy ez legyen, mert minden egyes európai állampolgár jóléte attól függ, hogy Európa összességében hogyan áll. Nehéz nemzeti viták közepette a szükséges politikai intézkedésekről rendkívül fontos, hogy rámutassunk arra, mégpedig konkrétan állampolgáink számára, hogy mi az előnye annak, hogy Európában vagyunk, mégpedig minél előbb. Ez további oka annak, hogy a projektkötvény kezdeményezés rendkívül fontos része a teljes körű európai növekedési programnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, végül Fármúl következik. Jó elnézést kérek, Mavro Jánisz először, parancsoljon. President, honorable... Elnök úr, tisztelt képviselők! Teljes tisztelettel néhány ö, ellentétes vélemények úgy gondolom, olyan pillanat ez, amikor óriási együtt, egyetértés van, kivételes egyetértés az innovatív elképzelések vonatkozásában. Nagyon köszönöm ezt a konstruktív vitát. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a 230 millió euró nagyon kevés. De hogy már az elején elmondtam, ennek a az összegnek az a célja, hogy magasabb volumenű befektetéseket ö, inspiráljon a jövőben. Többen hangsúlyozták, hogy gondosan kell megválasztani a projekteket. Tökéletesen egyetértek ezzel. Ezen kívül biztosítanunk kell, hogy hosszú távon európai szinten hozzáadott értéket képviseljünk. Úgy hiszem, hogy mind a bank elnöke, mind rend biztos úr megfogalmazta a szükséges biztosítékokat ebben a szempontból. Egyetértek azokkal, akik a hangsúlyt az értékelésekre helyezték. Természetesen most a következő lépés kulcsfontosságú lesz. Ha a parlament és a tanács jóvá hagyja a szöveget, beindíthatjuk a kísérleti szakaszt. Szeretnénk, ha a projekteket minél előbb finanszíroznák, és felmérhetnénk, hogy a kezdeményezést a piaci résztvevők hogyan értékelik. Nagyon fontos lesz az is, hogy a bank bizottsága szoros dialógust folytasson mind az Európai Parlamenttel, mind pedig a tanácssal már a korai szakaszban, és hogy a kísérleti szakasz tanúságait a második szakaszban megfelelően figyelembe is vegyék. Köszönöm szépen a figyelmüket. Végül pedig Fermúl parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm ezt a nagyon sok minden rávilágító vitát. Néhány megjegyzéssel szeretnék élni. Először is az eszköz szükségességéről. Véleményem szerint nem elegendő szintűek a beruházások Európában, és ez strukturális probléma régóta tart. A jelenlegi válsággal éppen ezért nehezebb foglalkozni, mint korábban volt a helyzet. Ezért van szükség új eszközökre. Hajer úr, a fejlett piacok fontosságáról beszél, de azt külön köszönöm neki, hogy talán ennél egy szélesebb körű kiterjesztése és a céloknak lehetséges lenne. Ez nagyon fontos. Ami a kritériumokat illeti, Türmer úr és mások a megújuló energia projektekről beszéltek. Én nyílt vagyok teljesen ezekkel szemben. Nézzük meg, hogy az MFF kapcsán a pénzügyi eszközök lehetőségeim belül mit tudunk bevenni. Nyitott vagyok. A legfontosabb vita a kockázatokról szólt. Sok tagállam, ideértve az enyémet is, nem hajlandó elfogadni az ezzel összefüggésbe hozható kockázatokat. Ugyanakkor mi nem ö, akarunk a ladófizetők pénzével kockázatos dolgokba belemenni, szó sincs erről. Akarunk és tudunk adni garanciákat, és ha ezek megtörténnek, ez megtörténik, akkor viszont az eszközöket fel kell állítani, hogy a spekulatív piacoktól megint csak az adófizetők érdekében megvédjük őket. Nem szabad olyan kötelezettségeket vállalnunk, amelyeket nem tudunk, te, nem tudunk teljesíteni. 230 millió euró egy innovatív finanszírozási eszközzel, mely milliárdokat mozgathat meg, szerintem megéri. Végül pedig meg szeretném köszönni a kollégáknak a kiváló együttműködést, főleg a Költségvetési Bizottságnak és annak titkárságának, illetve saját irodámnak a támogatást. Elnök, köszönjük szépen, Fjellner úr. Köszönjük biztos úr, Hajar úr, és mindenkinek, aki megszólalt. Lezárom a vitát, holnap délben fogunk szavazni a témában.